el pupitre. ¿Pero qué micro? Habla mal. El pupitre. Escucha, tienes que apretar el botón. Le pupitre qui est au medio de la sala. Yo, soy yo que lo mantengo, soy ah, que lo hago. Oh, ok, está va. No, no, no, no. Tu dois le fermer. Pourquoi il l'ouvre Mais c'est lui qui le mantengo, soy No, no. Tu dois le fermer. Messieurs, excusez-moi.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 La seduta è ripresa. Az ülést újra megnyitom. A harmadik szavazási forduló eredményeiről számolok be. Elfogadtuk a módosító javaslatokat, ezeket is elfogadtuk, a versenypolitika elfogadtuk, a, a bizottság létrehozása elfogadtuk, különbizottság elfogadása, elfogadását létrehozását elfogadtuk, külföldi befolyásgyakorlással kapcsolatos albizottság létrehozása elfogadtuk, mesterséges intelligenciával kapcsolatos elfogadtuk, cseh köztársasággal kapcsolatos állásfoglalás elfogadtuk, 14-es bekezdés elfogadtuk, 14-es a második bekezdés elfogadtuk, 20-as elfogadtuk, 21, 45 elfogadtuk, 45 első rész elfogadtuk, második rész elfogadtuk, harmadik rész elfogadtuk, 49-es elfogadtuk, A be, preambulum bekezdés két részben első rész elfogadtuk, második rész elfogadtuk, nyugat-balkáni jelentés 32 elfogadtuk, 33 elfogadtuk, 34 elfogadtuk, elutasítottuk, 33 elutasítottuk, 9-es elfogadtuk, 10-es elfogadtuk, 1-es bekezdés, 3 rész, S pont elfogadtuk, 35-ös módosítás elutasítottuk, 1D elfogadtuk, 11-es módosítás elfogadtuk, 12-es elfogadtuk, 13-as elfogadtuk, 37 elutasítottuk, 1-es AQ, három részben, első rész elfogadtuk, második rész elfogadtuk, harmadik rész elfogadtuk, 14-es elfogadtuk, 38 elutasítottuk, 39 elutasítva, 15 elfogadva, 40D elutasva, 16 elfogadtuk, 41 elutasítva, 17 per 1 első rész elfogadtuk, második rész elutasítva, 42-es mozgás elfogadtuk, 18 elfogadtuk, 19 elfogadtuk, 20 elfogadtuk, 21 elfogadtuk, 22 elfogadtuk, 23 elfogadtuk, 24 elfogadtuk, 1 elfogadtuk, 2 elfogadtuk, 3 elfogadtuk, 4 elfogadtuk, 25 elutasítva, 26 elutasítva, 27D elutasítva, 5 elfogadtuk, J preambulum bekezdés elfogadtuk, 28 elfogadtuk, 6-os elfogadtuk, 7-es elfogadtuk, 8 elfogadtuk, 29 elutasítva, 30 elutasítva, 31 elutasítva. Tízes módosítás, elfogadtuk, öt elutasítottuk, egy elutasítottuk, tizenegy elutasítottuk, hat elutasítottuk, tizenöt első rész elfogadtuk, második rész elfogadtuk, hét elutasítva, 17-es eredeti elfogadtuk, kettő elutasítottuk, három elutasítottuk, 24-es bekezdés két rész első rész elfogadtuk, második rész elfogadtuk, 26 két rész első rész elfogadtuk, második rész elfogadtuk,